utolsó jelentés a mai napirenden, a Nikolai jelentés az Európai Unióban okmányokkal nem rendelkező migráns nőkről. Négy percre megkapja a szót Nikolai képviselő az előadó. Comisar, stimați colegi, fără îndoială lipsa securității. Köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők. A ezek a faktorok a konfliktus helyzetből menekülő emberek ugye nagyon nagy hullámokban érkeznek, és ők nagyon érzékeny, sérülékeny polgárai a világnak. A tömeges bevándorlókon belül is különösen érzékeny és sérülékeny csoport a papírokkal, dokumentumokkal nem rendelkező nők csoportja. A gazdasági válság miatt is egyre súlyosabb helyzetbe kerülnek. Hogyha nem veszük figyelembe az ő sérülékenységet, az azt jelenteni, hogy tolerálunk egy bizonyos modern kizsákmányolást, ami elfogadhatatlan a szabadság elveit hirdető Európai Unióban hatalmas kockázatokkal kell szembenézniük ezeknek a migráns nőknek, alapjogaikat nem tudják érvényesíteni, nincs jogosultságuk arra, hogy az Európai Unió területén tartózkodjanak. Többszörös kockázat éri őket. Itt nagyon sok jogi aggá is fölmerül ezen nők esetében, akik nem rendelkeznek okmányokkal. Az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jogaik is sérülnek, sokszor ezen nők esetében nem tudják elérni az orvosi ellátást, nem tudtak részt venni az alapoktatásban. a foglalkoztatási bizottsággal együttesen ösztönözzük és sürgetjük, hogy az Európai Unió hajtsa végre a nemzetközi munkajogi ajánlásokat, konkrétan a 21-es cikkét a kizsákmányolás elleni egyezménynek. Nagyon sokszor találkozunk ezekkel a jelenségekkel, a médiában is megjelennek, a civil szervezetek is felhívják a figyelmet ezekre a migráns nőkre. Úgy gondolom, hogy erkölcsi kötelezettségünk, hogy javítsuk ezeknek a nőknek a helyzetét. Az irányelveink erre lehetőséget adnak, ösztönözni kell a tagállamokat, hogy a meglévő jogszabályokat alkalmazzák. A tartózkodási engedélyre vonatkozó irányelvre gondolok, a illetve az áldozati jogokra vonatkozó irányelvre is, ami előrelépést jelent jogi szempontból és jogi szinten. Az áldozatok joga nem kapcsolódik direkt módon az státuszukkal, jogi státuszokhoz. Olyan eszközöket kell találni, amelyekkel ösztönözni lehet a nem kormány szervezeteket is, hogy harcoljanak ezen jelenség ellen. Azok a nők, akik ilyen helyzetben vannak, a szociális kirekesztettséget is el kell, hogy szenvedjék általában, és nekünk, európaiaknak harcolnunk kell a szociális kirekesztettség ellen, harcolnunk kell a szegénység ellen, és ezért nem feledkezhetünk meg a lakosságnak ezen részéről, akik a biztonság aspektusából is hatalmas kockázattal néznek szembe. Az európai irányelvek alapján, a bizottsági dokumentumok alapján és a tudományos kutatási eredmények alapján is szeretném hangsúlyozni, hogy sajnos nincs megbízható statisztikánk a tekintetben, hogy hány személy van ilyen sérülékeny helyzetben. Azért vannak eszközeink arra, hogy jobban meg tudjuk határozni, hogy kik ezek a személyek. Sok tagállamban tudjuk, hogy fokozottabb a diszkrimináció velük szemben, de nem tolerálhatunk ilyen helyzetet az európai övezetben. Ezért szeretném mindenképpen felhívni a figyelmet ezekre a problémákra, és a bizottságot is szeretnénk felhívni arra, hogy tegyenek meg mindent, hogy javuljon a helyzete ezen nőknek. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, illetve azért is, hogy az Európai Parlament ilyen fontosságot szentelt ennek a témának, ez is biztosítja, hogy támogatjuk a demokráciát és általában az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm. A KSDI keretében Baszeszkú képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Nikolaj asszony jelentését, és azt, hogy ma először beszélünk arról, hogy milyen helyzetben vannak az iratokkal nem rendelkező bevándorlónők. Igen, kényes ez a helyzet, ugyanis ők nem rendelkeznek jogokkal az Európai Unió területén. És ahogy ez a jelentésben is szerepel, diszkrimináció nak is ki vannak téve, és az igazságszolgáltatás előtt sem egyenlőek. A szervezetbűnözés, az embercsempészet és a prostitúció is fenyegeti őket. Ezek a nők teszik tehát ki a legkiszolgáltatottabb kategóriát. Ugyanis ők nem kérhetnek segítséget a rendőrségtől, és nem fordulhatnak a kórházakhoz sem a jog, jogállásuk miatt. A jelentés azt sürgeti, hogy hozzanak intézkedéseket a tagállamok. Legyen egy alapvető jog az egészségügyhöz, illetve legyen joguk valamennyi munkát is végezni, hogy fenntarthassák magukat. Köszönöm. Dáncsi. Köszönöm, Dáncsi a képviselő. Un migrant fără acte de identitate este considerat ca un cetățean al unei țări terțe a cărei ședere pe teritoriul Uniunii. Köszönöm az iratokkal nem rendelkező nők helyzete még annál is nehezebb, mint hogyha egy harmadik országból érkeztek volna, ugyanis a nemük és a jogállásuk miatt is veszélyeknek vannak kitéve. És az iratokkal nem rendelkezők helyzetének további nehezítése az, hogyha megtagadjuk az egészségügyhöz, a képzéshez vagy a megfelelő lakhatáshoz való jogot tőlük. Fizikai és pszichológiai erőszak áldozataivá is válhatnak így. A felelősség azoké, akik az alapjogokat megkívánják tőlük vonni. A kötelességünk az, hogy megvédjük ezeket a jogokat, és megvédjük a bevándorlókat, különösen a bevándorló nőket. Az európai jogszabályok értelmében eh, tiszteletben kell tartanunk az ő jogaikat. Ezek olyan nemzetközi kötelezettségek, amelyekre vonatkozó szerződéseket az Európai Unió is aláírt, és köszönöm az előadónak a megközelítését és a jelentést. Köszönöm, Picula képviselő. Posebno je vrijedno uočiti značaj koje ovo izvješće stavlja na žene migrantice. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy milyen súlyos teher hárul az okmányok, nél, okmányokkal nem rendelkező migráns nőkre. És ahelyett, hogy marginalizálnánk őket, a gyökerénél kell megoldani ezt a bevándorlási problémát, nevezetesen abban az országban, ahonnan származnak ugyanakkor viszont gondoskodnunk kell azokról is, akik már az EU-ban vannak, ami az egészségügyi ellátás, oktatáshoz való hozzáférést illeti. Tehát egyrészt a bevándorlási politikánkkal kell felkészülni, másrészt amikor már itt tartózkodnak, biztosítani kell bizonyos alapvető szolgáltatásokat. Az okmányokkal nem rendelkező migráns nők körében

Uh, elnök asszony tisztelt képviselők szeretnék köszönetet mondani nicolai asszonynak a jelentéséért. helyesen emlékeztet minket arra hogy sok bevándorló nő találja magát kiszolgáltatott helyzetben és ők diszkriminációnak is ki lehetnek téve mind a nemük mind pedig a jogállásuk miatt. és fontos hogy holisztikusan közeltsük meg ezt a témát és megvizsgáljuk mindazokat a cselekvéseket, amelyekkel segíthetnénk a legkiszolgáltatottabbakat. Az alapvető jogok tiszteletben tartása az iratokkal nem rendelkező bevándorlónők esetében is az uniós bevándorlási politika valamennyi oldalában meg kell, hogy jelenjen és ahhoz, hogy ezt be tudjuk tartani, szélesebb körű nemzetközi erőfeszítésekre van szükség, például olyan szervezetek bevonásával, mint az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. A vonatkozó jogszabályok helyes végrehajtása biztosíthatja azt, hogy az iratokkal nem rendelkező nők ugyanolyan garanciákat és biztosítékokat élvezhetnek, mint mások az uniós jogszabályok keretében. A szankciókról szóló irányelv értelmében az Unióban mindenhol meg kell büntetni azokat, akik kihasználják az iratokkal nem rendelkező bevándorlókat, és a fekete piacon foglalkoztatják őket. Ahogy az a jelentésben is szerepel, a névtelen bejelentéseket is figyelembe kell venni. 2014-ben a bizottság egy jelentést fog készíteni ennek a végrehajtásáról, hiszen három év telt el azóta, hogy az erre vonatkozó jogszabályt elfogadtuk. Mostanáig ebben nem történt jelentős előrelépés, és természetesen a bizottság üdvözli azokat a javaslatokat, amelyeket a jelentés tartalmaz. Az uniós vívmánya átültetése a csempészettel kapcsolatban jelenleg is megvalósítás alatt áll. És az ezzel kapcsolatos munka 2014-ben ahhoz vezethet, hogy a jelenlegi rendelkezéseket idén módosítani fogjuk. A bizottság el fog fogadni egy közleményt a visszafordítási irányelvvel kapcsolatban. És szeretnénk az emberi jogok és az emberi méltóság védelmét még inkább megvalósítani a visszafordított személyek esetében. És egyetértünk abban is, hogy jobban kell koncentrálni az alapvető jogok tiszteletben tartására, és csökkenteni kell ezeknek a személyeknek a kriminalizációját, ahogy azt az Európai Bíróság esetjoga is kimondja. Itt most az a legfontosabb, hogy a meglévő szabályokat helyesen alkalmazzuk, és nincsenek olyan szándékaink, hogy a jogszabályokat a közeljövőben módosítsuk. De, ahhoz, de hosszú távon nem kizárt az sem, hogy jogszabálymódosítás is következik. Az embercsempészettel kapcsolatban pedig azt kell, hogy mondjam, hogy az unió szemszögéből ez elfogadhatatlan. És mind a jogi, mind pedig a szakpolitikai kereteink az emberkereskedelemmel kapcsolatban figyelembe veszik a nemi, nemek közti dimenzió fontosságát is. Mind a 2011-es irányelv, ami az emberkereskedelemről szól, mind pedig az ezt kiegészítő 2012-es stratégia elismeri, azt, hogy a nemek közti különbségeket is figyelembe kell ilyenkor venni. De ugyanekkor, ahogy a nemekkel kapcsolatos jellegzetességekkel foglalkozunk, gondoskodnunk kell arra, hogy azok, akik az emberek kihasználásából gazdagodnak meg, azok rács mögé kerüljenek. A kereskedőket kell megbüntetni, nem pedig az áldozatokat, akiket sajnos időnként szintén bűnözőként kezelnek. Köszönöm szépen. Grazie, commissario. Köszönöm, biztos úr. A vitát lezárom, szavazás holnap 11 óra 30-kor. Az ülés folytatása holnap, február 4-én, kedden 9 órától 15.30-ig, illetve délután. A napi rend az Európai Parlament honlap